hol Tajvannal. Mindenképpen a bizottságban is megfontoljuk ezt. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Kedves kollégák, ezzel lezártuk ennek a kérdésnek a megvitatását. Egy módosító indítványt nyújtottak be, holnap 11 óra 30-kor fogunk erről szavazni. Most pedig tovább megyünk a napi rendünkben. Szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz. Litván eh, tehergépjárművek eh, diszkriminatív kezelése a litván-orosz eh, határon. Megadom a szót Kizina Meissner asszonynak, aki a szóbeli kérdést benyújtotta. Köszönöm szépen, elnök asszony! Valóban, ami jelenleg a litván-orosz határon történik, azt már nem tűrhetjük. Litvánia 13 ezer, illetve, eh, bocsánat, 650 fuvarozó vállalata rendelkezik, amelyek 13 ezer kamiont működtetnek, és most az oroszok csak kizárólag a litván kamionok számára plusz ellenőrzéseket találtak ki. Ezeket az extra külön ellenőrzéseket minden indokolás nélkül végzik el. Egyszerűen a litván kamionokat olyan mértékben zaklatják már, hogy kísérő járműveket alkalmaznak, amikor az orosz, Oroszországba mennek be. Ezt nem tűrhetjük. Litvánia az EU tagja, és ebben az esetben az egész EU-ba irányuló, illetve szomszédos országokba irányuló forgalomról van szó. Oroszország 2012 óta a WTO tagja, elfogadta a WTO szabályait, és ezekkel összeegyeztethetlen ez a jelenlegi gyakorlat. Litván vállalatok két millió eurós veszteséget szenvednek el naponta, és éppen ezért ezt egyszerűen nem hagyhatjuk. Teljesen egyértelmű, hogy Oroszország korábbi e, szovjet államokat megpróbál szankcionálni és büntetni azokat, amelyek közelednek az EU felé, és e, például Ukrajna, Grúzia, Moldávia, esetében is már figyeltünk meg hasonló eh, jelenségeket. Eh, Giefer Hofstadt eh, azt mondta, hogy Litvánia diszkriminálásával az orosz vámosok az egész Európai Unió diszkriminálnak. Remélem, hogy azonnal cselekedni fog a bizottság. Ezt kérem a bizottságtól, és kérdezem, hogy tettek már valamit, vagy készülnek-e tenni valamit, hogy segítsenek ezen a jelenlegi helyzetem. Köszönöm, Meissner kollega. Egy kék kártyás kérdést fog kapni Imbrasas kollégától. Elfogadja? Jung. Köszönöm, hogy beszélt erről a problémáról. Az EFD frakció véleménye szerint az európai intézményeknek nagyon komolyan kell venniük ezt a helyzetet, mert eh, a litván eh, hús eh, és tejipari termelők komoly veszteségeket szenvednek el. Önök úgy gondolják, egyetértenek azzal, hogy az összes EU intézménynek egy hangon kell hozzászólnia ehhez a témához? Természetesen egyetértek ezzel, széles sávon kell fellépnünk. Ez ellen köszönöm. És most a bizottság nevében, de Gucht biztos úr. Thank you. Uh, köszönöm. Elnök asszony, tisztelt képviselők. az Európai Bizottságot tájékoztatták a litván hatóságok arról, hogy az orosz hatóságok a vámát, vámátkelő helyeken eh, szeptember 12-e óta fokozott ellenőrzéseknek vetik alá a litván kamionokat. Eh, ezek eh, nem kötődnek eh, semmifajta valós kockázatokhoz, nem megfelelőek, diszkriminatívak, és VTO szempontból is erősen kérde, megkérdőjelezhetőek. Elgírta szemet a kollégával, eh, közösen egy levelet írtam az orosz gazdaságfejlesztési miniszternek, Alexei Kulikájevnek, illetve az orosz vámszervek igazgatójának, Andrei Holgerinovnak mi azt írtuk, hogy a szeptember 12-én bevezetett intézkedések nagyon komoly aggodalmakkal töltik el gazdasági és jogi szempontból is az európai hatóságokat. Mi azt kértük, hogy indokolják meg felénk ezeket az intézkedéseket, és követeltük, hogy ezeket a korlátozásokat szüntessék meg. A mai napig az orosz hatóságok nem küldtek nekünk semmifajta tisztázó jellegű eh, választ, hogy miért vezették be ezeket a fokozott ellenőrzéseket. Mi most azt ellenőrizzük, hogy a WTO szabályoknak megfelelnek-e ezek a rendelkezések, különös tekintettel a GATS eh, VAM és kereskedelmi megállapodások megállapodás 11. cikkére. A litván hatóságok jogosultak arra, hogy megkapják azokat az adatokat, amelyek igazolják eh, az új intézkedéseket. Ezen kívül az Európai Unió a WTO következő, tehát októberi eh, Genfi tárgyalási eh, körén napirendre tűzeti ezt a kérdést, mert úgy tekintjük, hogy ez valószínűleg eh, a szabályok megsértése. Ráadásul felvetjük ezt a szakértői megbeszéléseken is az oroszokkal. Egy másik intézkedés, az az, hogy megvizsgáljuk ennek az intézkedésnek a politikai aspektusait, és eh, nyilván ez esetben politikai eh, válasz születhet. Ami a litván eh, teipari termékeket illeti, itt az Európai Bizottság nem kapott semmilyen értesítést arról, hogy milyen aggodalmai vannak az orosz hatóságoknak a litván tej, tejipari termékekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság bízik a litván tejtermékek minőségében. Az európai szabályok megfelelő minőséget biztosítanak. Az európai szabályok előírják, hogy időről időre az Európai Bizottság ellenőrzi a rendszereket, illetve van egy gyors reagálási rendszer is akkor, hogyha egy termékről kiderül, hogy nem biztonságos a az EU úgy véli, hogy egyes orosz egészségügyi standardok túlságosan szigorúak és tudománytalanok, nem szükségesek a fogyasztók biztonságának biztosításához. Ezért is kérjük az orosz hatóságoktól azt, hogy arányosan reagáljanak akkor, hogyha a litván teipari termékek minősége eltér az általuk kívántaktól. A kereskedelmi korlátozásoknak összhangukba, összhangban kell lenniük, és arányosnak kell lenniük az azonosított kockázatokkal. Az orosz egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések és szabályok már egy éve vitatottak. Az EU már egy éve foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Amennyiben további információkat kapok, akkor a WTO általános kereskedelmi megállapodása alapján további intézkedésekre teszek javaslatot a biztosok kollégiumának. És akkor most a politikai frakciók következnek. Először Kaspari kollega következik a néppárt nevében. Elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr, nagyon szépen köszönöm az ön által elmondottakat de azt gondolom, hogy a bizottság ő nagyon megkönnyíti magának a dolgot itt a technikai kérdésekkel kapcsolatban. Amit látunk néhány hete, az az, hogy Oroszország mindent megtesz, hogy torped, megtorpedózza az európai szomszédságpolitikát, és ez csak egy példa, amiről ma beszélünk. Különböző litván mm, kamioncégek, teherautó cégek ellen lépnek fel. Tegnap reggel például hallottam megakadályoztak ismét egy járművet. Ezt a WTO elé, elé kell vinni, de hát annak is ideje, hogy az Európai Bizottság elgondolkozon, hogy nem kellene berendelni az orosz nagykövetet. Én nagyon örülnék, hogyha ezt a külügyi szolgálaton keresztül, vagy más képviseleten keresztül megtehetnénk, és az oroszok számára világosá kell tenni, hogy az Európai Unió és Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatok kerének veszélyben, és ez a politikai dimenziónak is árt az együttműködésben, és azt szeretném, hogyha az Európai Parlament plenáris üléséről egy világos üzenet hangzik el, hogy nem Litvániát, támadják, hanem egy uniós tagállamot. És ez egész Európa ellen irányul, tehát én egy nagyon komoly európai szolidaritást várok el. Az nem lehet, hogy az egyik legkisebb tagállam a szó legszorosabb értelmében tartja a hátát, és ez azt kell, hogy eredményező, hogy világos politikai jelzést adjunk, és Oroszország ne vehesse célba Litvániát. Tehát világos intézkedésekre van szükség az Európai Bizottság részéről, világos kijelentésekre, a ö, külügyi képviselő részéről is, és tisztázni kell, világossá kell tenni, hogy az Európai Parlament ö, természetesen támogatja az orosz kapcsolatokat, de másrészt megmondja világosan, hogyha egy országot támad, az az egész Európai Unió támadja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kaspari kollega kék kártya Meissner kolléganőtől egyetért ezzel. Csak nagyon röviden és gyorsan. Az termékekkel kapcsolatban igaza van Litván, Néával kapcsolatban Oroszország számára ennek semmi jelentősége, máshonnan szerzi be, tehát a litván export Oroszországba, hát nem tudom, gondolja, hogy ez nagyon árthat egy uniós tagállamnak? Igen, tisztelt kolléganő, én azt hiszem, hogy amiről ön beszélt, hát ez a szörnyű. Ugye egyrészt ott van a szállítási iparág, aminek árt mindez Litvániában, másrészt pedig 90%-a a litván tejtermék exportnak Oroszországba irányul. És akkor kikeresnek egy ilyen területet, és hát nem ismerek más európai országot, amelynek gondjai lennének a litván tejtermékekkel. Feltételezem, hogy ezek teljes mértékben rendben vannak. Úgyhogy nem fogadjuk el ezt az eljárást Oroszország részéről. Nagyon szépen köszönöm. És akkor Blincsevics úr, te kolléganő következik a szocialisták képviseletében. Nagyon szépen köszönöm a szót. Biztos úr, én hálás vagyok a bizottságnak, hogy elmondta az álláspontját, és felép a diszkrimináció ellen. És minden szükséges intézkedést meg kell tenni, ugyanis eddig ez nem volt elegendő. A litván szállítók nagyon komoly veszteségekkel kell, hogy számoljanak, és a tejtermékek exportja nagyon sok termelő, termelők ezrei számára jelentenek komoly kárt és az európai polgárok számára, és a litván elnökség, most Litvánia az Európai Tanács soros elnöke, és most folyik egy találkozó szervezése Vilniusban. Tehát a közös európai választ kell megfogalmazni mindenre, és én arra szeretném bátorítani önt, biztos úr, és az egész bizottságot, hogy lépjenek fel, szüntessék meg ezt a diszkriminációs politikát egyszer és mindenkorra, mert különben más országok ellen is hasonló intézkedéseket fognak hozni. Elnök asszony, önhöz is szólok, a litván miniszter helyettes részt vesz az ülésünkön. Jó lenne meghallgatni az ő véleményét, talán egy percet szakíthatnánk arra, hogy ezt elmondja. Köszönöm. Igen, hogyha ki, szót kíván, kíván hozzászólni a vitához a litván elnökség, akkor boldogan megadjuk a szót. Köszönöm természetesen kívánok rá reagálni. Elnök asszony, biztos úr, a szokásostól eltérően ebben az épületben én most a Litván köztársaság nevében, nem a tanács nevében, hanem a saját országom nevében szóló. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm biztos úr, köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. A vitát is köszönöm, és nagyon remélem, hogy megfelelő intézkedések is születnek majd, és már előre hálásak vagyunk ezért. Néhány aspektust megemlítenék, amelyek nem csak Litvániát érinthetik, hanem a teljes Európai Uniót, ugyanis ez a probléma fontos a teljes unió számára, ez kihívás mindannyiunk számára. Kihívás a teljes nemzetközi kereskedelmi rendszer számára, és a WTO szabályok ellen is kihívás. Mint tudják, az Orosz Föderáció bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül, magyarázat nélkül korlátozásokat alkalmaz a litván szállítmányozó kamionok ellen, de nem csak ellenük, hanem az áruk, termékek ellen is, amelyeket az Orosz Federációba, Federációba ö, szállítunk, és amelyeket Litvániában ö, raknak, rakodnak be, nem biztos, hogy ott termelik. Ez nem normális ez a helyzet, ami kialakult, ez mind a szabályt sért, ez minden elv ellen van a normális együttélés, minden szabályát sérti. És különböző, különböző nyilvános kampányokat is indítottak Litvánia ellen, a litván termékek ellen, és senki sem tudja, hogy mi, mi következik. Nem tudjuk, mi sem hogy mi történik, ha nem reagálunk megfelelően az eddigiekre. Ez a helyzet nem tolerálható. Ez kihívás nem csak Litvánia számára, hanem a teljes Európai Unió számára és éppen ezért mi nagyon nagyra értékeljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az európai intézmények tesznek, azt a reakciót, és ez egy lehetőség a szolidaritás kifejezésére, és hát ez a miniális támogatás, amit az Európai Unió demonstrálhat. Köszönöm a reakciót, köszönöm a szolidaritásukat. Én is köszönöm. Leszkovicsus úr, az európai ügyekért felelős miniszter helyettes, a litván elnökség képviselője, és akkor most megadom a szót Cile kollégának az ECR nevében, mert hogy az előtte következő hozzászóló nincs a teremben. Igen, tisztelt elnök úr, asszony, biztos úr, a 90-es évek végén én miniszter voltam, és megállították a lett exportot Oroszországba. Tudjuk, hogy Észtország is szenvedett hasonló ügyekben egy műemlékkel kapcsolatosan is és most, hogy Oroszország tagja a WTO-nak, mégis diszkriminációt alkalmaz az energia és a szállítás, szállítmányozás területén. Ugye mindannyian tudjuk ebben a teremben, hogy Oroszország miért lép fel így módon Litvánia ellen, azért, mert ugye a saját területe volt valaha, és az elv az, hogy oszd meg és uralkodj, és az Európai Unió azt gondolják, nem fogja ezt megvédeni. Egy, Litvánia az egy olyan ország, amely most az Európai Unió soros elnöke. És ha az Unió nem védené meg ezt az országot, az EU elnökét, az komoly reakciót váltana ki mindenütt. Köszönöm, Céle kollega, a kék kártya Leitzfried kollégától elfogadja? Igen, akkor Leitzfried úr él szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, Céle úr. Egy kérdésem lenne, az ön politikai frakciója mindig viszonylag kritikus, amikor arról van szó, hogy Európának egységesen kell fellépnie, és kritikus az európai egységgel szemben, és nem lenne ez egy jó lehetőség arra, ahol világosan láthatjuk, hogy az egységes Európa erősebb lehet, mint a felaprózott Európa, és hát talán az ön frakciója, kollégái, frakcióbeli kollégáinak is el tudná ezt mondani. Köszönöm szépen. Céle úr, Leistfried úr, azt mondhatom, hogy az ECR frakció az igenis síkra száll az uniós piac mellett. Mi tudjuk, hogy a közös piac az valóban fejleszthető és fejlesztendő, és ez a szabály, ez a fellépés sérti a közös piacot, de ez nincs ellentétben a mi álláspontunkkal. Mi ezt mindig is vallottuk, és ez az, ami megfelel az unió föderális fejlődésének. Köszönöm. És akkor most az egyéb hozzászóló következnek. Először André Kéne asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. A növekedésről beszélünk, azután az orosz erőszakos cselekmények ellen. Ezek nem igazolhatók Litvánia ellen és a VTO tagja Oroszország, de hát nem tartja be az itt vállalt kötelezettségeket amelyeket a VTO előír. Szeptember 11 óta az orosz hatóságok részt vesznek a Litvánia elleni diszkriminációs intézkedésekben, és nem válaszolnak a litván hatóságoknak, csak elegáns megjegyzéseket és kommentárokat olvashatunk az orosz médiában, hogy úgy tűnik, hogy most fenyegető megjegyzésekkel találkoztunk a tejtermékekkel kapcsolatban, és azután a hús termékekre is kiterjedhet ez. Biztos úr, én köszönöm az ön álláspontját az orosz fellépéssel kapcsolatban szeptemberben, de ez a nyomás nem elegendő, ezért a válasznak adekvátnak kell lenni, megfelelően szigorúnak, kötelező érvényűnek, és természetesen a legmagasabb szinten kell ennek megtörténnie. Ez nem fordulhat elő máshol. Másodszorban az Európai Bizottságnak a WTO-hoz kell fordulnia, hogy szólítsa fel Oroszországot, hogy alkalmazkodjon a WTO szabályokhoz, tartsa be azokat, kollégákat, mi szimmetrikus intézkedésekről beszélünk. És ma Litvániáról van szó, de holnap lehet, hogy más országot vesznek célba. Ezt nem lehet tolerálni. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most Rusek kollégája szó. Kedves biztos úr, kollégák, két héttel ezelőtt beszéltünk a keleti szomszédokkal kapcsolatos diszkriminatív orosz fellépésről, most pedig az Orosz Föderációnak egy tagállammal szembeni diszkriminatív intézkedéséről beszélünk, egy olyan állama szemben lépnek fel diszkriminatív módon, amely éppen az EU soros elnöki szerepét betölti, és én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan szociáldemokraták számára, elfogadhatatlan ez az orosz magatartás. Nem akarunk kereskedelmi háborút, nem akarunk új kereskedelmi korlátozásokat, épp ellenkezőleg szeretnénk együttműködést az európai kontinensen, és egy közös európai térséget szeretnénk kialakítani. Oroszország eh, a stratégiai partnerünk, de, ahogy mondtam, eh, egész egyszerűen ezt a fajta viselkedést nem lehet elfogadni ezért is állunk a litván kollégák mögött, és biztosítjuk őket, Litvániát teljes szolidaritásunkról. Nem csak Litvánia elleni támadásról van szó, hanem egy kereskedelmi támadásról, amelynek sértetje az egész Európai Unió, és ezért is kérném a biztos urat, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel, beleértve a VTO-t is, lépjen fel ez ellen minél hamarabb, annál jobb. A tejtermelők, illetve egyéb litván gazdálkodók nem bírják elviselni a veszteségeket sokáig. Köszönjük! Most pedig Landsbergis úr következik. Madam President. Elnök asszony, kedves kollégák! a, elégedettek lehetünk ahhoz, a, a, amiatt, hogy az Unió egyre konszolidáltabb eh, egységes európai energiapolitika alakul ki, illetve van szomszédsági politikánk. A szomszédság eh, az egy baráti fogalom kellene, hogy legyen, nem csak harc jelenti, hogy egymás mellett élünk, nem, mert különben, ha csak ennyit jelentene, akkor létezne egy olyan kifejezés is, hogy ellenséges egyet, egymás mellett élés. Oroszország most ezt csinálja. A, a, nem bírja elfogadni, hogy volt gyarmatai, közelebb vannak Európához, mint Oroszországhoz vagy Ázsiához. Kipécézte az EU egyik tagállamát, Litvániát, politikailag motivált támadásról van szó, bosszúról, amelynek célja a gazdasági károkozás, és egyben kihívást intéz az Európai Unió ellen. Itt nem csak az orosz kamionokról van szó, bocsánat, a litván karrierekről, litván traktorokról is teherautókról van szó, hanem az EU gazdasági kapcsolatairól és kereskedelmi kapcsolatairól is. Ezek a veszteségek európai veszteségek, mert a litván cégek azok európai cégek. A Kreml úgy véli, hogy egyes tagállamokat egyenként bántalmazhat, ignorálja az Európai Uniót. Az Európai Unió nem nagyon tud koncentrált választ adni. Thank you very much, colleague Landsbergis. Uh, Köszönöm szépen, Lanzbergis úr. Most pedig Leichtfried úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, a pénzügyi adósságválság óta a világon egy elvnek érvényesnek kell lenni, hogyha valami ország megtámadja Európát, akkor egész Európát számadja meg. Most ez most Görögország volt, amelyet spekulánsok támadtak meg, vagy most Litvánia, amelyet egy volt szuperhatalom támad meg, azt hiszem ugyanazt az elvet kell érvényesíteni az Európai Unióban és intézkedéseket kell hozni, ugyanúgy, mint a pénzügyi válság idején. De nem vagyok biztos abban, hogy egyértelműen hatalompolitikai fellépések Kell csak kizárólag kereskedelem politikai eszközzel fel lehet lépni. Hogyha ez az oroszok szokásos játéka, hát akkor szálljunk bele ebbe a játékba, meglátjuk, mire megyünk, de mindenképpen energikusan kell reagálni. Biztos úr, önnek Kínában nagyon jó híre van, nagy tisztelet örvendi, övezi, talán Oroszországban is valami hasonlót kell kivívnia. Köszönöm Leichtfried uh, úr. Most pedig rátérünk a spontán hozzászólásokra. A KSDI eljárás keretében Mukinájte asszony kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani minden kollégának, akit aggaszt a litván probléma, hiszen ez nem csak Litvániát érinti. Oroszország tejtermékekre is szankciókat léptetett életbe, és ezt ki akarja terjeszteni húsra, halra is. Látjuk, hogy Oroszország más szomszédja is ugyanilyen nyomás alatt eh, vannak. Litvánia jelenleg eh, a Gazprommal tárgyal, ott is érezzük ezt a nyomást. Eh, Litvániában a Drúzsba barátság vezeték halad át, és ezt például egyszerűen lezárták. Ez megsérti a diszkrimináció tilalmának elvét, illetve az arányosság elvét, elvét, pedig Oroszország tagja a WTO-nak. Nem gondoljuk, hogy csak pragmatizmusra lehet építeni a kapcsolatokat. Az oroszok az Európai Unióval új megállapodásokat akarnak kötni, de ez a magatartás kételyeket ébreszt bennünk, hogy vajon Oroszország képes-e majd e, betartani a kötelezettségvállalásokat. Holnap egy szolidaritási akcióra szeretnénk meghívni önöket. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, én is szeretnék köszönetet mondani minden litván képviselőnek is, illetve a többi képviselőnek, aki szolidaritásáról biztosított minket. Biztos úr, ön a hozzászólásában azt mondta, hogy bizonyos okok miatt Oroszország olyan szabványokat vezetett be, amelyek tudományosan nem E, indokoltak, nem megalapozhatók. Oroszország már régóta e, tervezett gazdasági szankciókat életbe léptetni több országgal szemben is. Emlékeztetnék arra, hogy karácsony előtt e, Litvánia és más balti ország beli kamionok hosszú-hosszú sorokban kellett, hogy nagyon szélig álljanak a határon, és ez már évek óta így megy. Biztos úr, a gazdasági protekci, a gazdaságunk védelme stratégiai érdekünk, és fontos, hogy az EU fellépjen. Danszki szúr. Köszönöm, elnök asszony. Nincs kételjünk afelől, hogy ami most történik, az bosszú. Oroszország meg Litvániát a keleti partnerségi politikáért megpróbálja megszondázni, hogy meddig mehet a szomszédos országok büntetésében. A 90-es évek óta ez most már a második nagy támadás Litvánia ellen, de most történelmi okok miatt Litvánia már teljesen más helyzetben van, mert az EU tagja, tagállam. És most felhívást intéz az egész Európai Unióhoz. Ugye semmi nem működik önmagában, az egész eu térte támadás. nagy nagyra értékeljük a szolidaritást, és tekintsük ezt úgy, hogy az EU-t támadták meg ezzel a kereskedelmi zsarolással, más agresszív cselekedetekkel. Tehát a Vilniuszi csúcs találkozó előtt, és mielőtt fontos dolgok történnek az EU-ban, nagyon figyeljünk erre, arra, és akadályozzuk meg, hogy még egyszer ilyen megtörténhessen. Köszönöm szépen, Kelem kollega. Köszönöm. Ez a nyomásgyakorlás elfogadhatatlan, formája, nem csak, nem csak hogy egy tagállam, hanem pont a soros elnök ellen. Ez egy nagyon barátságtalan lépés az egész EU-val szemben. Ezt nem tekinthetjük két oldalú kereskedelmi vitának, és nem véletlenül történt ez meg hasonló brutális gazdasági nyomást alkalmaztak már Ukrajnával és Moldovával szemben is. A bizottság és a tagállamok eh, kötelesek eh, az eh, Európai Parlament két héttel ezelőtti állásfoglalását követni és betartani, ami politikai nyomás gyakorlás ellen fellépést követel meg. Konkrét lépéseket követelünk a bizottságtól. A Kreml magatartása nem csak, hogy nem barátságos, hanem kimondottan ellenséges, és erre a közelmúltban a múltban is voltak már példák. A Vilniuszi csúcstalálkozó előtt nagyon erős jelzést kell küldenünk az Oroszország felé, szolidárisak vagyunk minden tagállam felé, és támogatjuk azokat az országokat, amelyek békés úton kívánnak integrálódni az Európai Unióba. Köszönöm, de Zemke képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmüket arra tényre, hogy diszkriminációs praktikákról beszélünk, amelyeket Oroszország gyakorol litván vállalatokra, de ezek a praktikák Oroszország részéről, amelyek folyamatosan ismétlődnek, nem csak a balti államokat érintik, hasonló restrikciók ra került már sor annak idején a lengyel termelők, gyártók és közlekedési vállalatok ellen, például a tej, a hús vagy a sajt termékeket illetően, és minden esetben az Európai Uniónak támogatni kell azt az országot, amely ellen ezeket a praktikákat bevetik egy hangon kell szólnunk, ugyanis az Európai Unióban nincsenek fontos, meg kevésbé fontos országok. Én is köszönöm, Zámka, és akkor Pászka kollega az utolsó. Elnök úr, elnök asszony, biztos úr, erősíteni kell az ellenőrzéseket. Ugye ez a fő probléma, a különböző kereskedelmi árok Litvániába történő szállítása ugye más országokból is érkezik, tehát ez más tagállamokat is érint, és éppen ezért az egyik legfontosabb Litván, a Litvánia az egyik legfontosabb partner, kereskedelmi partner az EU-ban, tehát itt közös érdekekről van szó. Éppen ezért meg kell oldani ezt a kérdést, fel kell lépni az orosz gyakorlat ellen, és ez fontos célja kell, hogy legyen az uniós diplomáciának. Biztosítani kell, hogy ez ne eszkalálódjon, ne legyen egy ö, ö, olyan ö, ö, botrány belőle, amelynek civil ö, implikációi is vannak. Nem szabad ö, hezitálni, és ö, egyértelműen kell beszélni az orosz partnerrel. Köszönöm én is, Pászka úr, és akkor most Gucht biztos úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm elnök asszony a szót. Kedves kollégák, egy kis kételj van bennem, hogy politikailag motiváltak ezek az intézkedések, ezek valószínűleg azokkal az orosz aggodalmokkal kapcsolatok, amely, kapcsolatosak, amelyek az orosz az EU kereskedelmi, EU szomszédsági kapcsolatait, illetve a keleti partnerségi kapcsolatokat érinti. Na most a politikai motivációt illetően nem szabad nem szabad ezt eldönteni, mielőtt a WTO-hoz fordulunk, és jelenleg meg kell nézni, hogy ezek kompatibilisek-e a WTO szabályokkal és hogyha ezek annak ellent mondanak, akkor ezt az elemzést tényeken, statisztikákon alapulva kell elvégezni. Október 18-án ülésezik a WTO tanácsa, és mi fel fogjuk vetni ezt a kérdést, és előtte is ő lesz egy vita technikai szinten. És én ügyvéd vagyok, és mielőtt az ember a bírósághoz fordul, ugye a WTO-t úgy, mint bíróságot értelmezhetjük, nem véletlen, hogy mi megvizsgálunk minden esetet, amit a WTO elé viszünk, és nem is veszítünk egyetlen esetben sem, mert nagyon jó az előkészítés, de ezt gyorsan meg kell tennünk, és ezért számítunk természetesen a litván együttműködésre is. Lehet politikailag is reagálni az ilyen intézkedésekre, és Kaspari mm, kollega említette ennek a lehetőségét, hogy rendeljük be az orosz nagykövetet. Ezt nem itt, itt van a probléma. Azt hiszem, hogy világossá kell tenni, hogy ahogyan sokan elmondták, hogyha egy tagállam ellen lépnek fel, akkor az unió ellen lépnek fel. Ezt egyértelművé kell tenni. De nincs mágikus intézkedés, hogy ezt egyik napról a másikra meg lehessen tenni. Én felsoroltam, összeállítottam egy listát, hogy milyen gondok voltak Oroszországgal 2012. márciusától kezdve. Volt egy tiltás, minden minden élőállat szállításra vonatkozóan a Schallenberg vírussal indokolták mindezt, és akkor itt tíz intézkedés van, amit az oroszok hoztak, nem csak Litvánia ellen, hanem számos uniós tagállam ellen. És ez nem új teljesen, és biztosak lehetnek abban, hogy meg fogjuk tenni a megfelelő intézkedéseket, de kérem, értsék meg, hogy nekünk a, a bizonyítékok alapján kell cselekednünk, ezeket meg kell szereznünk, és az orosz ő, szokat ő, meg kell kérdezni, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, és az, ennek a meglévő anyagnak a birtokában tudjuk meghozni a megfelelő határozatot. Remélem, mi hamarabb. Köszönöm. Köszönöm, és akkor most befejezzük ezt a vitát. és folytatjuk is a munkát Malcolm Harbour kollega jelentésével. A